mesdames et messieurs, chers collègues. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák, kérném, hogy gyorsan foglaljanak helyet. Megkezdjük, elkezdjük, mert a mai ülésünk, amelyre eh, várjuk a eh, külügyi bizottság eh, főképviselőjét, ez egy különleges alkalom, nagyon szoros a napi rendünk tehát feltétlenül 15 óra 45-re be kell fejeznünk. Kérem, hogy a hozzászólásaikban nagyon röviden és pontosan fogalmazzanak. Azért ülünk a mai nap össze Estonasszony jelenlétében, hogy a védelmi és politikáról beszéljünk, illetve az albizottság jelentéséről, amit már Strasbourgban bemutattam, és aminek a hogy akartam mondani, tulajdonképpen a mérlege a közös biztonsági és védelmi politikának. Tehát ez a jelentés, ez felsorolja azokat a stratégiai változásokat, amelyekkel szembe kell néznünk, átértékelését az amerikai politikának a csendes óceán Ázsia előtér, térség előtérbe kerülésével, és néha az az érzésünk, hogy szemben ezekkel az új kihívásokkal, ezzel a stratégia átalakulással az Európai Unió egy kicsit, mintha a helyét nehezebben találná meg a biztonság és védelmi kérdésekben. Kétségtelen, hogy van egy kritikus hangja ennek a jelentésnek, ami elsősorban a tagállamoknak szól, ezt elég gyakran ismételni szoktuk, hogy a tagállamoknak van védelmi és egyáltalán katonai kérdésekben felelősségük és kötelezettségvállalásaik, tehát a tagállamoknak is vállalni kell a felelősséget mindazért, amit mi néha úgy látjuk, hogy nem eléggé lelkesednek a közös biztonság és védelmi politikáért. Az európai intézmények, vannak közöttük némelyik, amelyik még nagyon új intézmény, például a külszolgálat ilyen, vagy a Lisszaboni szerződés által létrehozott intézményeknek még egy kicsit meg, meg kell találniuk a saját helyüket, és egy olyan politikát kell kidolgoznunk, ami prioritás a nemzetközi szintéren az Európai Unió számára. Természetesen nagyon sok kérdést tudnék feltenni, de úgy gondolom, hogy mindenki majd igyekszik azért visszafogni saját magát. Én, amit szeretnék feltenni kérdést, az a legutóbbi szaheli eseményekkel kapcsolatos a szahelövezetre mert a közös biztonság és védelmi politika tekintetében ez egy érdekes. Ugye Nigériában voltak hadműveletek, illetve a mali missziónak a kérdése. Esetleg, hogyha ezekre jobban ki tudna térni, mert ezek a legújabb fejlemények. Ezt a néhány szót szerettem volna elmondani. Főképviselő asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, nagyon kedves, nekem könnyebb angolul beszélnem, mert pontosabban tudok fogalmazni. Je, je eh, Nagyon jól értem a franciát, de rendkívül nehéz franciául beszélni, különösen egy olyan témában, ami külügyi eh, téma. Ott nagyon nehéz. Azzal kezdeném tehát, hogy köszönetet mondok önnek és mindannyiuknak ezért a lehetőségért. Nagyon fontos, hogy időt fordítsunk arra, hogy a közös külés biztonságpolitikáról szóljunk. A NATO főtitkárával rendszeresen találkozom, éppen ma is találkoztunk, ezért nagyon nagy fontosságot tulajdonítok annak, amit ezen a területen cselekszünk, és tudom, hogy az Európai Parlament nagyon elkötelezett az általunk végzett munka iránt, illetve, hogy milyen lehetőségeket kell megragadnunk a munkánk fokozása érdekében. Én a kritikát nem tekintem negatív dolognak, ugyanis nagyon fontosnak tartom, hogy ezeken a területeken előreléphessünk, ahol úgy látjuk, hogy van még tennivaló és nem akarok kifogással élni, amikor azt mondom, hogy még csak a kezdeteknél tartunk. Azt gondolom, hogy minél többet tudunk együtt dolgozni, annál jobban tudunk előre haladni azoknál a kérdéseknél, problémáknál, amelyeket nagyon fontosnak tartok. Azok a műveleteink, amelyeket most folytatunk, a KKBP lényegét jelentik, és idén megállapíthatjuk, hogy nagyon jelentős fejleményeink voltak. Ott van a szudáni, az Afrika szarván található misszióink a, és válságkezelési szempontból pedig új misszióink vannak, egy mali katonai missziónk és egy líbiai civil missziónk. Itt elsősorban a határigazgatásra fogunk központosítani. Október 15-én felkért minket a tanács, hogy egy válságkezelési koncepciót dolgozzunk ki, amelyet a külügyi és biztonságpolitikai minisztereknek november 19-én fogok beterjeszteni, és a lehetőségek között az szerepel, hogy a Yukab Sahal Nigéria missziónkat más régióbeli országokra is kiterjeszthessük. Ezt nagyon sokszor elmondtam már a külügyminisztereknek, biztonságpolitikai, illetve védelempolitikai minisztereknek, illetve azoknak a kollégáknak, akik az operatív munkában részt vesznek, hogy nem szabad elfelejtenünk, hogy a folyamatban lévő misszióinkat is kellő le kell folytatnunk és lezárni, főként most itt a balkáni misszióinkra gondolok, és össze kell kötnünk a munkánkat azzal, hogy politikai megoldásokat találjunk. Azt hiszem, hogy nagyon jelentős és világos eredményeket sikerült elérnünk A KKBP-nek a lényege, hogy valós eredményeket érjünk el, és hon, honnan fogjuk tudni, hogy sikeresek voltunk. Amikor arra gondolok, hogy milyen munkát végzünk például az Afrika szarva régióban, ott valódi eredményeket látok. 2010-ben például 47 hajót ért kalóztámadás. 2011-re ez már 25-re esett vissza, és 2012-ben idén még csak 5 ilyen támadás volt. Nyilván ez öt is túl sok, de azért a tendencia jó irányba mutat. 176 igazolt támadás volt tapasztalható 2011-ben, 2012-ben viszont csak 35. És ez év végéig a képzési missziónk, a szomáli képzési missziónk 3000 katonát tud majd kiképezni. Tehát jelentős hozzájárulást, munkát végeztünk Szomáliában annak érdekében, hogy a kormány átvehesse irányítását a terület legnagyobb részén. Mogadisóban és egyébként láttam jó magam is, hogy milyen eredményeink voltak. Meglátogattam a misszióinkat, a misszió vezetőket, és Megbeszéltem velük, hogy hogyan tekintenek ezekre a missziókra, mennyire voltak azok eredményesek. Valódi sikert értünk el, valódi fenntartható tartós eredményeket, de megint csak azt kell mondanom, hogy ennek egy szélesebb körű stratégiának a részét kell képezze. A Lisszaboni szerződés is egyébként ez irányba mutat. Nagy örömmel látom, hogy eh, ez egy olyan téma egyébként, ami a jelentésből is világosá válik. Szomáliáról sokat szóltam, a politikai fronton nagyon jelentős szerepet vállaltunk. Szerepvállalásom, illetve Alex Rondos külön képviselő szerepvállalása nagyon jelentős. Mogadisúban jártam augusztus végén, és ott a parancsnokokkal sikerült beszélnem a három műveletünk vezetőjével, és mindannyian azt mondták, hogy eh, megfelelő forrásokra van szükség, érteni kell, hogy eh, mit tehetnek a misszió keretében, de ez mindenképpen egy szélesebb körű megközelítésbe kell beilleszkedjen. Nyilván, hogyha a kalózkodást meg akarjuk előzni a tengeri térségben, akkor a szárazföldön is tevékenykednünk kell. Annak érdekében, hogy véget vessünk a szomáliai háborúnak és harcoknak. A nők például nagyon komoly szerepet vállalnak a változásokban. 21 év épp elég volt, mondták ezek a nők. Most már arra van szükségünk, hogy fenntartható módokat találjunk arra, hogy azok után, hogy a csapatok letelepettek, tartós eredményeket érjünk el. Ez azt jelenti, hogy másokkal együttműködjünk, például az, Operation, eh, az Ocean Shield művelete a NATO-nak, az Atalanta, vagy pedig az Amazon finanszírozása. Tehát próbáljuk megtalálni annak módját, hogy a felszabadításból, a fejlesztés, a fejlődés irányába mutassunk, hogy az ország meg tudjon állni a saját lábán. Amikor erről beszélek, akkor nem akarom peremre szorítani a KKBP missziókat. Sőt, arról beszélek, hogy a problémák megoldásához felhasználjunk minden létező forrást, viszont legyünk konzisztensek a problémák kezelésében ahogy Szahelben is tapasztalhattuk, nagyon összetettek a problémák, például ott van az éhínség, nincsen fejlődés, nincs fejlesztés, nincsenek alapszolgáltatások, mint például oktatás, egészségügyi szolgáltatások. Fel kell ismernünk, hogy vannak olyanok, akik a szélsőségekhez fordulnak, a terrorizmushoz, a kábítószerkereskedelemhez, akkor meg fogják tenni, és ez részben kapcsolódik ahhoz is, ami a mi világunkban történik, a mi régiónkban történik. Tehát a szükségletekkel egyenként kell törődnünk, és ez szorosan kapcsolódik a KKBP misszióinkhoz. A stratégiának ez egy kulcsfontosságú szerepét játsza. A konfliktusok megelőzése olyan terület, amelyel kapcsolatban nagyon lelkes és elkötelezett vagyok. Ugyanis ha már úgy döntöttünk, hogy ha úgy döntünk, hogy erre legyen egy külön intézmény, akkor én azt támogatom megfelelő erőforrásokkal. Szerbia és Koszovó miniszterelnökeivel találkozunk hamarosan, ezt az ülést én fogom vezetni, remélem, hogy Iránnal kapcsolatban is előrelépéseket érünk el, ezért saját bőrömön tapasztalom, hogy mennyire fontos a konfliktus megelőzés és a konfliktusok következményeinek enyhítése. Itt az Európai Parlament rendkívül komoly szerepet játszik abban, hogy megérti ennek fontosságát és lehetőségeket nyújt számunkra. Kapacitásépítésre van szükség belső és külső kapacitásra egyaránt. Hogyha az elnök úr megengedi, akkor a kapacitásról szólnék néhány szót. A KKBP ugyanis lehetőséget biztosít arra, hogy fellépjünk, de erre kapacitást kell kapnunk, és a tagállamok azok, amelyek kapacitást tudnak nekünk nyújtani. Nyilván a pénzügyi válság a nemzeti költségvetések értéket, illetve a védelmi kapacitásokat is súlyosan érinti. Ezért nagyon fontos, hogy csoportosítsuk a forrásokat és megosszuk a felelősségeket. A NATO kidolgozta az okos védelem koncepcióját. Mi magunk egy kétoldalú megközelítést akarunk alkalmazni. Nagyon konkrét projektek, mint például a légi utántöltés, ezt a libiai válság idején is már megtárgyaltuk. A következő pedig, hogy fejleszük tovább a csoportosítás és megosztás politikáját, annak érdekében, hogy az a nemzeti tervezési folyamat részét képezze, és arra törekszünk, hogy például ez betagozódjék a kutatásfejlesztési politikába együttműködjünk a védelmi iparral. Ez kulcsfontosságú abból a szempontból, hogy hatékonyan, eredményesen használjuk fel forrásainkat. Danzsan úr jelentésében, és ez nagyon előtérbe kerül, és az elkövetkezendő tanácsülésen november 19-én is szóba fog ez kerülni. Ez alapvető fontosságú, hogyha azt akarjuk elérni, hogy annyira eredményesek legyünk, amennyire csak szeretnénk, és még eredményesebbek annál, amilyenek most vagyunk. Biztosítanunk kell, hogy haladjunk munkánkkal, a globális kontextusban. Például más országok részéről is nagy érdeklődést tanúsítanak Ázsia részéről, például Kína, India, Indonézia, Dél-Korea, Vietnám igyekeznek részt vállalni és együttműködni velünk a biztonsági és védelmi dialógusba. Például amikor odautazom a térségbe, akkor a miniszterekkel, a nemzetbiztonsági tanácsadókkal találkozom, hogy megbeszéljük, hogyan lehet közös szerepvállalást megvalósítani, hiszen ez a mi stratégiánk részét is képezi, illetve a világ biztonságának biztosítását is szolgálja tudják, hogy nagyon fontosnak tartjuk, hogy ez a tanács szintjére kerüljön, és nagyon örülök, hogy Van Rompuy elnök úr is foglalkozik ezzel a témával. Ez novemberi ülésünkön is majd szóba kerül. Nagyon fontos tehát, hogy a kellő kontextusba kezeljük feladatainkat, Legyünk világosak a kihívásokkal kapcsolatban, legyünk világosak és biztosítsuk a megfelelő erőforrásokat, ismerjük a kontextust, amelyben dolgoznunk kell, és fogalmazunk világosan abban, hogy az operatív tevékenységünk ne csupán azonnali megoldásokra törekedjen, hanem hosszú távú megoldásokra. Tehát ez az átfogó megközelítés, amit már említettem korábban. És nagyon fontos, hogy az összes különböző elemet a segítségünkre használjuk fel. Tehát legyünk okosabbak, bölcsebbek a eszközeinkkel az Európai Védelmi Ügynökség működjünk együtt a védelmi iparággal. Biztosítsuk, hogy nagyon határozott elképzeléseink legyenek a növekedésről, az innovációról. Működjünk együtt olyan harmadik országokkal, amelyekkel közös projektjeink lehetnek. Tehát egy nagyon rövid áttekintést szerettem volna adni arról, hogy én ezt hogy látom, de számomra ez a fontos, hogy haladjunk tovább, és arra törekedjünk, hogy felismerjük, nagyon fontos szerepet játszunk a béke és a stabilitás biztosításában az európai népek számára egyaránt, illetve hogy kezeljük azokat a kihívásokat, amelyekkel szemben állunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, kedves kollégák! Emlékeztetni szeretném önöket, hogy rendkívül korlátozott az időnk. Kérem, hogy egy percnél hosszabban senki se szóljon hozzá. Természetesen a ma foglalkoztat, ma előttünk lévő témában. Azt tudom, hogy nagy a késztetés, hogy mindenféle külpolitikai kérdésekkel foglalkozzunk, de kérném, hogy most csak kizárólag a közös biztonság és védelmi politikára irányuló kérdéseket tegyenek fel. Salafranca úrral kezdünk. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm főképviselő asszony. Szeretném mond, azt mondani, hogy frakcióm részéről nagyra értékelem, hogy eljött hozzánk, és a biztonsági és védelmi politikát elénk tárta, ugyanis az erőfeszítéssel kapcsolatban ma délután ön is azt mondja, hogy mindenképpen számít az Európai Parlament támogatására. Én azt gondolom, hogy arról van szó, hogy olyan formulákat találjunk, amely a globális, illetve átfogó megközelítést támogathassa, tehát kereskedelmi diplomát, diplomáciai, humanitárius, illetve katonai kapacitásainkat használjuk. Azt gondolom, Esten asszony, hogy itt nagyon korlátozottak az erőforrásaink. Regionális stratégiákat, integrált stratégiákat kell kidolgoznunk ennek ellenére, és úgy hiszem, hogy az Európai Unió helyi szintű lehetőségeit ki kell laknázni, illetve a döntéshozatali folyamatokat, mechanizmusokat annak érdekében, hogy felgyorsítsuk az azonnali reakciót. És egy utolsó kérdés, az ensz a NATO-val, illetve az Egyesült Államokkal való együttműködés. Eston asszony, szeretném kérdezni, hogy ön mikor szeretne a konkrét akciókon, cselekvéseken Mali, Líbia, Szomália, Afrika szarva, tehát ezen túl mikor kívánja áttekinteni általánosságban ezt a témakört. Azt hiszem, hogy a jövő évben, amikor felül kell vizsgálni a külügyi szolgálat tevékenység, egy alkalom lenne. Köszönöm szépen a Szociális Demokrata ö, csoportnak, ö, Gomez asszony. A bengázi stratégia, ö, tragédia, ahol meggyilkolták az amerikai diplomatákat, egyértelműen azt mutatja, hogy a radikális terrorista ö, csoportok belépnek a biztonsági vákumba. Ö, egy, reméljük, hogy a működő kormány ezeket majd helyre teszi. A múlt héten tettem egy látogatást egy Zintanon kívül elhelyezkedő nagy lerakatot, ami gyakorlatilag a terroristák szupermarketje, ahol különböző fegyverek is vannak, különböző aknák és egyebek, gyakorlatilag biztosítás nélkül vannak ezek ott. Ö, a Máliban is ilyen dolgokat látunk, és hogyha nem, a tagállamaink nem látják be, hogy nagyon fontos lenne, hogy ezeket a például a mali misszióba integráljuk, és ennél sokkal többet kell tenni, mert a líbiai hatóságok teljesen nyitottak a támogatás irányába, de nem lehet ez úgy, hogy meg kellene próbálni valahogy biztonságosá tenni ezt a helyet. Már beszéltünk nagyon sokat a pooling and sharing eh, eh, megoldásról. Szeretném, ön szerint ezt felfogják a tagállamok, hogy itt milyen problémák vannak? Elnök, köszönöm szépen az ALDE frakció nevében négy asszony. Jó, es, jó napot kívánok, Báronő! Megemlítette annak szükségességét, hogy legyenek stratégiai párbeszédek Kínával, Oroszországgal, Japánnal és Indonéziával. Azt illetően, hogy a biztonsági területen együttműködjünk. De van egy ország, amelyet nem említett meg, ha csak nem figyeltem jól, az Oroszország volt és természetesen Oroszországgal folytatott, illetve ápolt kapcsolataik nagyon fontosak és nagyon kényesek is. Nem régen elbocsátották a védelmi minisztert, hogy ez jó vagy nem, azt nincs jogunk megítélni, minden esetre most új védelmi miniszterük lesz. Én megkérdezném önt, mivel kollégáimat is érdekli ez a kérdés, az Európai Parlament a arra vonatkozó ajánlásával, amelyet novemberben fogadott el a parlament, és amely arról szól, hogy víz, vízum korlátozásokat szeretne bevezetni azokra az emberekre, azokkal az emberekkel kapcsolatban, akik Magnitsky úr haláláért felelősek voltak. Mi a véleménye? Köszönöm szépen, Brandner asszony. Köszönöm szépen, Aston asszony, először is Szeretném üdvözölni azt, hogy az átfogó megközelítést eh, ön is fontosnak tartja. Eh, úgy gondolom, hogy mi is ugyanebben az irányban szeretnénk haladni. Először is Maliról szeretnék egy kérdést föltenni. A vita nagy része arról szólt, hogy az Al-Qaidát és más szervezeteket eh, kell, e- ezek ellen kell harcolnunk, de a tuaregek, az, az őshonos seregek ellen is harcolnunk kell, és úgy tűnik, hogy ők most megint el akarnak szakadni. Na most, hogyha nem tudjuk egyesíteni őket, akkor legalább arra, az, arról kellene gondoskodnunk, hogy a politikai folyamatban részt vegyenek. Tehát ezzel kapcsolatban folyan, fontos lenne egy terv. Második kérdésem Koszovóval kapcsolatos. Nagyon sokat beszéltünk arról, hogy a számvevőszék véleményem milyen ezzel kapcsolatban. Lehet, hogy oda is el kéne látogatni, szeretném erről is hallani a véleményét. Azon kívül a képességeinkről beszélt, hát a több éves pénzügyi keret tudjuk, hogy majdnem 10%-kal csökkentette a, a védelmi költségvetést. Ez az összes fejezetek között a leg, legnagyobb mértékű csökkenés hát hogyha a képességeinket erősíteni akarjuk, akkor ha belsőleg nem tudjuk ezt megtenni, akkor külső segítséget kell ez mindenképpen kapnunk. Köszönöm szépen, Lúzing asszony. Köszönöm szépen. Először is csatlakozom Poplántál kollégához, tehát arról, hogy Marival kapcsolatban szükséges kell tervet készíteni, hiszen ö, vannak lehetőségek a különböző Tuareg csoportokkal de most a katonai aspektusokra szeretnék inkább koncentrálni, és elmondani azt, hogy egy, hogy Kara Harald Kujád egyszer mit az mondott, azt mondta, kétséges az, hogy a Mali ö, ö, ö, hadsereg egyáltalán két, képes lesz a területeket visszahordítani, és azt az lenne a legjobb, hogyha nem avatkoznánk be a harcokba. Szeretném tehát tudni, hogy milyen tervei vannak az észak helyzet helyreállítására, illetve hogy mivel Kujád ez a véleménye, mi az ön megjegyzés ezzel kapcsolatban, és milyen perspektívát lát azzal kapcsolatban, hogy ezt megváltoztathassuk? Köszönöm szépen, ezzel lezárom a hozzászólók listáját. Kérem, hogy nagyon négyen vannak még. Janecki úr, aki jelentéstevő volt. Köszönöm szépen, elnök úr. A kérdéseim, illetve észrevételem, általános észrevételem azokkal kapcsolatban, amit hallottam, ugyanis nem régiben vitáztunk vitattuk meg a Danzsan jelentést, és úgy hiszem, hogy ma itt az Európai Parlamentben, az Európai Unióban, a tagállamokban a közös biztonság és védelmi politika már eleve egy elvi nyilatkozat. Én azt javasolnám, hogy legyen egy nagy megállapodás, nem feltétlenül kétoldalú, vagy két párti, ahogyan azt Obama frissen megválasztott elnök mondaná, hanem hogy a parlament támogassa ezt a fajta politikát ugyanis enélkül Európa nem lehet globális szereplő. A radikalizmus, nagyon elavult radikalizmus, azt, ezt már rég letudtuk, de Danzsan elnök úr most pedig akkor jönne a kérdésem Estonasszonyhoz. Tehát a tömegkommunikációs eszközök a közös biztonsági és védelmi politikának milyen szerepet biztosítanak. Merkel asszony ezt megvétózta. Nem tudom, hogy e, erre valamilyen magyarázattal tudnának-e szolgálni. Nem tudom, hogy ön a nagy európai rendszereknek ebben milyen szerepet tudna biztosítani. Madame Kopa. Köszönöm, Kopa asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, Eston asszony, hogy eljött körünkbe. A múlt héten egy közös AFED delegáció eljárt Szerbia-Koszovóba, szinte egy időben, és ugyanekkor járt ott Clinton külügyminiszter is ugyan elnézést. A látogatások alatt, amikor átmentünk az északi területen, és találkoztunk kulcsfontosságú vezetőkkel, akik ismerik a területen a helyzetet. Nagyon diszkrét és udvarias fogadtatás volt, de azt láttuk, hogy azért a KFOR hivatalos személyei kicsit csalódottak, nem annyira a koordináció hiánya miatt, mint ahogy ez a Danzsan jelentésben szerepel, hanem inkább azért, hogy a Julex egyszerűen képtelen ellátni a feladatát és megfelelő támogatást adni a NATO csapatoknak. És a Julex hivatalos személyei is ezt megerősítették. Egy lehetséges lehetőség lenne, hogy a KFOR erőket kiegészíteni egy katonai misszióval gondolja ön főképviselő asszony, hogy ez egy kivitelezhető megoldás, vagy egyáltalán megvitatásra került -e ez már a tanácsban, illetve a NATO főtitkárával kíván -e erről tanácskozni? Elnök, köszönöm szépen, Kacin úr. Merci, le président. Köszönöm, elnök úr. Esten asszony, ott folytatom, ahol Kopá kollégám befejezte aztán Szerbia és Koszovó közötti kapcsolatokról fogok beszélni. Gratulálok önnek minden eddig elért eredményéhez, kettőt maga is megemlített. Az elnökök majd Montenegróba is ellátogatnak, és ez tényleg fontos. De egy másik nagyon fontos dolog, mivel hogy Prest, Pristina és Belgrád között már évtizedeken keresztül nem működik a párbeszéd, de ezért a koszovói szerbek és a koszovóiak között kellene egy jó párbeszéd egyelőre Ibel és társai árulóként, társait árulóknak tartják, pedig Belgrád el kellene, hogy ismerje őket párbeszéd partnereknek. Ezért ajánlom, hogy a koszovói kormány elnökhelyettese között, aki a szerb részt képviseli, illetve a belgrádi egyik elnökhelyettes között szervezzen egy találkozót. Ugyanis ez valóban hidat jelentene, ez áttörést jelentene, ezt lehetővé tenné az észak-koszovói szerbek, illetve az, en, az en, e- en, enklávékben élő szerbek közötti párbeszédek. Uh, uh, Köszönöm szépen. Keti, üdvözlöm. Szíriáról, Iránról, a kína, kínaiakról, sok mindenről kérdezhetném önt, de nagyon egyszerű kérdést fogok föltenni. Hillary clinton vajon ki fogja helyettesíteni majd? Van tippje erről? Madame Lunacek. Merci. Lunacek asszony, köszönöm szépen. Én is szeretnék köszönetet mondani eh, Lady Ashtonnak, hogy eljött körünkbe, és ott folytatnám, ahol a kollégáim eh, abba hagyták, Kacin eh, kollega és Kopa együtt jártunk a pristinai belgrádi látogatásban és Koszovában is, röviddel az, hogy ön, illetve Hillary Clinton oda látogatott. Szacsien és Dacsi miniszterelnököket sikerült leültetni egy asztalhoz, és ez remélem, hogy ez majd folytatódik. A Julex misszió és a múlt heti számvevőszéki jelentés kritikusan fogalmazott a koszovói helyzettel kapcsolatban, de nagyon erősen kritizálta azt is, ahogy az Európai Unió kezeli a helyzetet, a koordináció a külügyi szolgálat és a tagállamok között. Például, hogy biztosítsák, hogy a megfelelő számú személyzet legyen felvonultatva a meghatározott időszakra, hogy öt tagállam még mindig nem tette meg az elismeréseket. Ez is csorbítja azt a módot, ahogy a Julex fel tud lépni. A pristinai irodának nincsen elég személyi állománya ahhoz, hogy a feladatát ellássa. Kérdésem az, hogy ezeket az ajánlatokat, ajánlásokat hogyan kívánja figyelemmel kísérni, illetve megvalósítani. Továbbá a nők része, részvétele a civil missziókban nem csak a Julexra, hanem az egyebekre is gondolok. Elnök, köszönöm szépen, Eston asszony, a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen a kérdéseket. Meg fogunk próbálni őket minél teljesebben megválaszolni. Szalafranka asszony teljesen jogosan mutatta, mutatott rá, hogy a megközelítő, az át, átfogó megközelítés több elemből jár, áll össze. Én úgy gondolom, hogy akkor lenne ez hatékony, hogyha egységesen lépünk fel, és meg kell tekintenünk, hogy milyen lehetőségeink vannak erre. Nagyon jó ötletnek tartom ezt a megközelítést. Számomra az a legfontosabb, hogy most már tényleg gondoljuk át, hogy a Lisszaboni szerződés fényében mi az, ami megváltozott, és hogy mi az, amit hatékonyabban tudunk alkalmazni. Az Európai Unió többféleképpen lép fel a világon, és meg kell néznünk, hogy milyenek azok a kombinációk, amelyek nem csak rövid távon, hanem hosszú távon is eredményeseknek mutatkoznak. Minden egyes elem rendkívüli fontossági, hiszen kell a humanitárius segés, segély, de szükség van a KBVP-re is, a, ezzel kapcsolatban az állomány képzésére, szükség van, hogy a helyszínen is legyenek embereink. Mindez az, mindezek az elemek nagyon fontosak, de egyenként, egyedül, egyik ezekkel sem fogjuk elérni a céljainkat. Mindezeket egy közös keretbe kell majd foglalnunk, és minél jobban, minél alaposabban kidolgozzuk ezt a kereket, keretet, annál jobb. És ehhez eh, nekem nagyon sok hozzátenni van, nagyon sok ötletem van, ezért ezt mind, eh, elő is fogom vezetni, eh, hogy képesek legyünk megvalósítani ezeket a célokat. Gomez asszony a bengázi tragédiára utalt, az Egyesült Államok követségének megtámadására. Nem meglepő, hogy Clinton külügyminiszterrel folytatott tárgyalásaimnak is egyik témája volt Líbia, illetve az, hogy mit tudunk tenni, és az Egyesült Államok éppen ma megválasztott elnöke is pontosan ezért aggódik. Tehát ennek a téma, ez a téma is föl fog majd merülni a tárgyalások során. És abban is igaza van, hogy a libiai helyzet nagyon konkrétan befolyásolja a mali helyzetet, és tudjuk, hogy az Észak-Mali és Líbia között van egy fegyver folyamat, illetve kereskedelem, és ez egy sor különböző csoportot aktivált olyan csoportokat, amelyek akár fundamentalista meggyőződéseik miatt tevékenykednek, vagy akik kábítószer kereskedelemmel foglalkoznak, illetve olyanokat, amelyek egy más jövőt szeretnének. Tehát ez különböző irányultságú csoportok olvasztó tégeinek mondható. Valóban a tagállamoknak el kell ismerniük, hogy együtt kell működniük ezen a konkrét egy ügyön is, hiszen a líbiai helyzet nagyon nagy kihívásokat támasztott elénk. Nem tudtuk, hogy kivel tárgyaljunk, mivel nem volt kormányuk. Remélem, hogy az elkövetkezendő napokban Kész lesz majd az a program, amely átfogó megközelítést, a partnerekkel való együttműködést és közvetlen kapcsolatfelvételt jelent majd Líbiával, Maliban, különösen a biztonsági szektor megreformálása érdekében, annak érdekében, hogy saját maguk biztonságosabb környezetet teremthessenek. Oroszországgal is meg, Oroszországról is megkérdeztek, Oroszországgal nagyon szorosan együttműködünk, és Szergej Lavrovval pontosan arról beszéltem nem régen, hogy Oroszországgal hogy tudunk a, minket, mind, a mindkét országot, tehát mindkét felett közösen ugyanúgy aggasztó ügyeken az orosz álláspont nem különbözik olyan nagyon a miénktől, például Transnistria esetében, és azt tekintve, hogy az ott élők jövőjét hogy tudjuk előmozdítani. A Magnitsky ügyel kapcsolatban szükség van egyhangú döntésre a tagállamok részéről, hogy valami történjen. Az elnökünk írt Putyin elnök úrnak, tovább folytatjuk a párbeszédet, továbbra is foglalkozunk ezzel az ügyel, hiszen számunkra is nagyon fontos, ahogy ön mondja, ez a, ez a, ez a kérdés. A tagállamokon nagyon sok múlik, minden esetre az Oroszországgal folytatott párbeszéd nagyon fontos napirendi pont lesz, hiszen decemberben csúcs találkozót tartunk majd Oroszországgal. Brenner úr, asszony, nagyon világos, hogy a mali helyzetre figyelemmel kell lennünk. Algériában, Marokkóban jártam nemrég, és mind a két félel azzal beszél, arról beszéltem, hogy a régióban mit tehetünk, és hogy az ő véleményük szerint milyen tennivalók vannak, és folyton új üzeneteket kaptak, folyton változott a helyzet, folytatólagosan részt kell vennünk a politikai párbeszédben, és támogatnunk kell azt. Ami pedig a koszovói missziót illeti, a szembevőszékkel szorosan együttműködünk. Ön talán emlékszik rá, hogy az EULEX felülvizsgálatát én magam is támogattam, ugyanis úgy éreztem, hogy egy kicsit ki, kevéssé kiegyensúlyozott volt a források felhasználása, és meg kell nézni, hogy a koszovói kormányra mit lehet, milyen feladatokat lehet rábízni, úgyhogy nem nyilván nem akarunk mindörökre ott lenni a területen. Nagyon sok még a kihívás, elegendő emberre van szükség, hogy ott legyenek a helyszínen. A szembevőszék is ezt felvetette. Ezek a jelentések fontosak egyébként, nagyon gyakran nem könnyű olvasmányok, de mégis fontosak, ugyanis meglátjuk belőle, hogy mik a teendők, nem értek mindennel egyet, de mégis azért fontosak ezek. A költségvetéssel kapcsolatban igaza van, arra van szükség, hogy biztonságos szomszédsági politikát biztosítsunk a népeink számára, azoknak, akik az Európai Unió részét képezik. És Lőzing asszony pedig arról kérdezett, hogy azzal kapcsolatban, hogy a német katonai vezető mit mondott, itt nem, nincs elég ismeretem ahhoz, hogy mm, kommentáljam az ő megjegyzését, de Malival kapcsolatban először is arra kell törekednünk, hogy hogyan támogassuk az ECOAS-t, és hogy mit tesznek Maliban, segítsük őket képzésben, támogatással, támogassuk azokat, akik megpróbálnak politikai párbeszédet megvalósítani. Ez ugyanis mindenképpen kívánatos lenne, és az egész stratégia ott van, hogy átfogó módon gondolkozzunk az emberek szükségleteiről például az élelmiszer szükségletekre gondolok, illetve egészen arra, hogy megfelelő kormányok legyen és biztonság, a biztonságot és a stabilitást. De ezt megfelelően kell tennünk, ezért konzultálunk azokkal, akik leginkább érintettek a kérdésben, és az ECOAS végzőivel. Janes úr arról kérdezett, hogy mondok-e valamit azzal az összeolvadással kapcsolatban, ami nem valósult meg, nem fogok róla mondani semmit. Kopa asszony, hogy utazzunk el Koszovó északi részére, hogy a KFOR képviselői mit mondtak, és hogy a KFOR-t lehetne helyettesíteni egy KBVP misszióval. Én azt gondolom, hogy a KFOR és az EULEX együttműködése nagyon jó volt eddig, Elmondták ugyan, hogy a rendőrségi egységek biztosítása Koszovóban, hogy ezzel kapcsolatos kapacitásainkkal kapcsolatban aggályokat fogalmaztak meg, tehát további forrásokra van szükség. A Káfort az is foglalkoztatja, hogy hogyan fog megvalósulni a misszió, hogyha inkább egy politikai, reakció, illetve egy rendőrségi reakcióról van szó, nem pedig katonai reakcióról de a helyszíni kapcsolat a két misszió között nagyon jó és nagyon erős. Például az EULEX-nek most új vezetőt keresünk, az interjúkat most folytattuk le, és az egyik legfontosabb kérdésem mindig az, hogy a KFOR-ral hogyan kíván együttműködni. Úgyhogy kétség kívül ez lenne a válaszom arra, amit ön említett. És aztán a következő hozzászóló folytatta, a koszovói szerbekkel kapcsolatban. Én magam találkoztam egyébként az alelnökkel, a szerb képviselővel, amikor Koszovóban jártam Clinton külügyminiszterasszonyjal, és beszéltünk a különböző kormányokkal, vele is találkoztam külön, hogyha ez működik, ha a ma esti ülés egy kicsit előbbre viszi az eseményeket, akkor nagyon sok érdekes dolog is kialakulhat ebből. de azt hiszem, hogy mindenki tiszteletben igyekszik tartani a kulturális örökséget, a történelmüket, és erre törekszenek. Tenok úr, fogalmam nincs, hogy ki lesz a következő amerikai külügyminiszter. Nyilván vannak azért nevek, de azt kell mondanom, hogy az összes felmerült személy olyan, akit szerencsém volt megismerni, úgyhogy mindenkivel jól járna az elnök. De azt gondolom, hogy Hillary Clintonnal való együttműködésem az egyik legnagyobb öröm volt számomra. Nagyon jó kolléga, és nagyon örültem neki, amikor azt mondta, hogy ezt az utazást közösen tegyük meg, ezt a múlt heti utazást. Boszniában, Szerbiában, Koszovóban jártunk, és azt hiszem, hogy nagyon-nagyon jól képviseltük az együttműködésünket és elkötelezettségünket, hiányozni fog, hogyha nem ő lesz a külügyminiszter. Lunacek asszony, egy fontos jelentésről beszélhetünk ebben az esetben. Nagyon sok fontos kérdést vetettek fel. Nyilván a felülvizsgálat előtt született még meg a jelentés, úgyhogy az abban szereplő megjegyzésekre új válaszok születhetnek, de olyan kérdések is felmerültek, amelyek kapcsolatban nem rendelkezem ellenőrzési hatáskörrel. A párbeszéd a helyzet valóságában kell működjön, arra törekedni, hogy jobbá tegyük ezt a munkát. Ami a nők részvételét illeti, én mindig azt gondolom, hogy alapvető fontosságú, és talán főként a KBV-ben nagyon fontos, hogy a nőknek nagyobb szerepet biztosítsunk. Legalább egy kiegyensúlyozott, a nemek kiegyensúlyozott arányát kellene megvalósítanunk. Nem egyszerű ezt biztosítani, de az operatív tervezésnek ez részét képezi. Nagyon köszönöm. Köszönöm szépen, főképviselő asszony. Sokkal fegyelmezettebb volt ön, mint a parlamenti képviselők az idő, hozzászólási idők tekintetében. Nagyon köszönöm, hogy eljött közünkbe. Elmar Brocknak adom meg a szót. Köszönöm szépen. Nagyon köszönöm, hogy eh, vezetted ezt a, az ülést. Egy Berlinből érkezett hölgyel volt dolgom, ezért nem tudtam eddig részt venni az ülésen. Szeretném Danzsán kollégámnak megköszönni, hogy megvitatták ezt a dokumentumot. Nagyon jó alapot képez ez majd a KBVP-ről folyó további tárgyalásoknak, és úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy a védelmi politika kérdése továbbra is a napirenden maradjon. Nagyon jó szinergia hatékony hatásokat jelent ez, és a, a parlament is támogatja ennek a kérdésnek a fejlesztését. Azt hiszem, hogy Danzsán úr dokumentumában ez majd tükröződni fog. Nagyon szépen köszönöm főképviselő asszonynak, hogy nem sajnálta az időt a velünk való találkozásra esetleg a, ez, ez azt is mutatja, hogy a plenáris ülések között is, közötti időkben is hajlandó velünk il, időt tölteni, és ilyen beszélgetéseket folytatni, és akkor talán megbocsátja azt is, hogy, a, hogy néha a plenáris ülések során nagyon kis, kicsi a megjelenés a parlamenti képviselők között. Köszönöm szépen még egyszer a lehetőséget a vitára, és további jó munkát kívánok önnek.